A következő napi rendi pont szintén egy szóbeli kérdés. Tehát Következő szóbeli kérdésünk témájában ismét a biztos úrnak, Andrew Kaitis úrnak adom meg a szót. Öni a szó, biztos úr. Uh, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőségünk van a vízenergia rendszerről beszélni itt a mai napon. A megújuló energia esetében 40%-ot tesz ki a vízenergia, tehát ez egy rendkívül fontos tényező. Továbbra is hozzá fog járulni az Európai Unió egyik prioritásához a biztonság, a fenntarthatóság és a versenyképesség célkitűzéseihez. Koncesziók vannak, egyenlő hozzáférést szeretnénk ezekhez biztosítani, ezzel elősegítve a beruházásokat, illetve segítve a helyi közösségeket. A vízenergiát minél jobban szeretnénk bevonni az energiarendszerbe, és ezzel a fogyasztókat. Ennek természetesen vannak jogi, szociális és környezetvédelmi aspektusai. A tagállamok hatáskörébe tartozik a vízerőművek ügye, és nem is kérdőjelezzük ezt meg, nem szeretnénk kötelező intézkedéseket bevezetni. A koncesziók segítségével a versenykövetelmények és más jogos érdekek között egyensúlyt találhatnak a tagállamok, azonban tiszteletben kell tartaniuk az, az Európai Uniós törvény. Például, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy koncesziókat alkalmaz egy ilyen energia egy ilyen erőmű esetében, akkor a közbeszerzési előírásokat be kell tartani. Ez biztosítja a verseny, egyenlő versenyt, az átláthatóságot a különböző gazdasági szereplők között. A közbeszerzési szabályok sérülnek akkor, hogyha a koncesziót indokolatlanul meghosszabbítják. A vízenergia ügye nem feltétlenül kerül ki az Európai Uniós törvények, illetve szabályok hatásköréből. Tiszteletben kell tartani az Európai Uniós energiaszabályokat, például az energiaügyi irányelvet az a vízenergiai koncesziók, illetve a gazdasági szereplőkkel való bánásmód esetében fontos az esélyegyenlőség, hiszen így lehet biztosítani az egyenlő játékteret. Az antitrust, illetve az állami támogatással kapcsolatos szabályokat is be kell tartani, amikor esetleg az antitrust szabályok sérülhetnek bizonyos esetekben, illetve nem megfelelő egyenlőtlen versenyhelyzetet teremt az, hogyha egy domináns cég kezébe kerül a, az energiapiac jelentős része. hogyha állami erőforrásokról van szó, akkor fölmerül az állami támogatás kérdése. El kell kerülni a kereskedelem és a versenyhelyzet torzulását. Elképzelhető az állami támogatás abban az esetben, ha bizonyos kritériumok teljesülnek, tehát állami erőforrásokról van szó, például állami bevételek, kieshetnek. So, be... Illetve nagyon fontos az is, hogy ez milyen hatással van a kereskedelemre, illetve a verseny torzulására. Ez különösen akkor érdekes, amikor határon átnyúló formában történik az energiakereskedelem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Természetesen itt most a vízi energiáról van szó, és most a frakciók nevében először is Tajáni úr, a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Biztos úr, a vízenergia szektor nagyon fontos a dekarbonizáció és az egységes energiapiac szempontjából. Ugyanakkor viszont a koncesziós piac nem egységes Európában. Vannak egyes tagállamok, ahol meg lehet újítani a koncesziókat, más országokban nincs határidőhöz, vagy lejárathoz kötve a koncesszió, és ez nyilván a versenyképességeket, versenyképességet is befolyásolja. Egységes jogi keretre van szükség ahhoz, hogy a piacra jutás egyenlő feltételek mellett érvényesüljön. Ami pedig a vita eredetét illeti, mi azt kérdeztük a bizottságtól, hogy hogyan kívánja ösztönözni a konvergenciát az energiapiacon tekintettel a rendszerek eltérő mi voltára, illetve az eltérő eljárásokra az egyes tagállamokban. Aktívabb szerepet kívánunk játszani a szektorban, nem csak amiatt, hogy a versenyszabályok egységesen érvényesüljenek, hanem amiatt is, hogy a különböző koncesziós rendszerek közötti eltérést megszüntessük, hiszen ez alapvetően aláássa a versenyképességet, a vállalatok saját érdekeik szerint járnak el, ami különösen káros hatással lehet a KKV-k számára, és nem biztosítja a megfelelő munkahelyteremtést, illetve Európa versenyképességét a világban. Nagyon gyakran olyan biztosok vannak jelen a vitán, akiknek nem az illetékességi körébe tartozik az adott téma, de kérem, hogy ellenőrizze le, hogy ezek a szabályok megfelelően érvényesülnek-e. A szocialisták nevében Patricia Tolja kap szót. Én nem akarok most itt hosszasan beszélni ennek az ágazatnak a gazdasági jelentőségéről, Erről már többször hallottunk. Az ön által elmondottak elvont fogalmak, és nem igazán vágnak egybe a valósággal. Nyilván vannak bizonyos akadályok, amelyeket fel kell számolni. Először is a koncesziós rendszerek eltérését, annak érdekében, hogy a vízi energia erőforrással élni tudjunk, ezt ki tudjuk megnázni, hiszen ez szorosan összefügg a versenyképességgel, illetve a beruházások biztonságával, a finanszírozáshoz való hozzáféréssel. A bizottságnak más megközelítése van, ami nagyon gyakran ellenmondásos a bizottságon belül is az egyes főigazgatóságok között, és meglehetősen kiragadott módon dolgoznak ki intézkedéseket, amelyek nem a kívánt hatást váltják ki. És nagyon gyakran elmulasztjuk a megfelelő lépéseket a liberalizáció irányában. Sok rendszer határidőhöz kötött, és a pályáztatás sem minden esetben érvényesül egységesen, és konkrét lépéseket várunk a bizottságtól annak érdekében, hogy egységes jogi keretek érvényesüljenek ezen a piacon, ebben az ágazatban. Globálisan kell megközelíteni a szabálysértéseket is, ugyanis Európára nem vet jó fényt, hogyha az egyes országokat másként kezel, és a főgazgatóságok között is ellentmondás van. On behalf of the group. Köszönöm az Elde nevében. Jeszenko Simonovics másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Mióta az EU delegáció stratégiát dolgozott ki a 2015-ös Energiaunióra, Energiaunióra 2015-ben, az volt az elképzelés, hogy mindenkinek legyen hozzáférése versenyképes, fenntartható és biztonságos energiához. Nagyon fontos, hogy a víz energiai szerepeljen ebben a mixben. 16% származik vízenergiából, 2016-ban ez 10%. Tehát nem tudjuk, tudunk megfelelni a keresletnek a meglévő erőforrások jobb menedzselésével. Nagyon sok lehetőség van a vízerőművekben, Albániában, Boszniában látjuk, hogy sok erőfeszítés történik, nagyon sokan használják ezt a forrás, 35% Albániában, 37% Boszniában. Tehát nem csak jobb szabályozásra van szükség a meglévő erőforrásoknál, hanem körül kell néznünk a szomszédságunkban is, hogy el tudjuk érni az Energiaunió céljait. össze kell fognunk, tartani a szabályainkat, és ez különösen igaz az a vízenergia esetében. Köszönöm szépen. Az NGE nevében Paloma López Balmejo asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy lehetőségem van a vitára, mert két alkalommal feltettem írásban kérdést a spanyol vízerőművek koncesszióiról, és ilyenkor a bizottság azt mondta, hogy nincsen információja, és nem válaszolt. Már ami az illetékességet illeti, a vízerőművek a művet, működtetésének költsége a befektetéseket is meghaladja, és szeretném, hogyha konkrét választ kapnék erre a helyzetre a koncesziókkal kapcsolatosan. Meglep, hogy a bizottság, amely más területeken ennyire aktív, figyelmen kívül hagyja a fogyasztókat ebben a, az ágazatban. Nem csak a szabályozott költségekről van szó, de például a taktikai felhasználás esetében büntetéseket is kiszabnak, a szabályozás Spanyolországban a nagytermelőket részesíti előnyben, mi ezt ítéljük el. Azért kérdezem, mert meggyőződésem, hogy a vízenergia releváns szerepet játszik az energia átállásban, hiszen eh, a többi megújuló erőforrás eh, szemben ez egy állandó erőforrás. Ez a közérdeket is szolgálja, ezért figyelembe kell venni a környezeti és tájra hat, gyakorolt hatást, és a mezőgazdasági tevékenységre gyakorolt hatást is. Ebben az értelemben jobb összehangolására van szükség a különböző ügynökségek munkájának. A bizottság mire készül ebben az irányban, milyen intézkedéseket tervez? Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében Rivázi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A vízerőművek minden európai ország számára örökséget, történelmi örökséget jelentenek, eh, hiszen nagyon nagy a kihívás, nem csak energiai szempontból, hanem stratégiai és biztonsági szempontból is fontos a folyók mentén élők számára. A koncesziók megerősítése kapcsán nem csak arról van szó, hogy egy, egy gazdasági szereplő magánjellegű-e vagy állami, hanem hogy milyen hozzáadott értéket hoz illetve a különböző szereplők hogyan fognak együttműködni a közös érdek képviseletében. A koncesziók szétaprózódása, illetve a globális kép hiánya nagy veszélyt jelent. Ritkák a balesetek, de itt is nagyon fontos az együttműködés, illetve a harmonizált fellépés egy-egy ez esetében. A kérdésem pedig egyszerű. Támogatja-e az ilyen uh, egyesével, vagy pedig csoportos formában? On behalf of the group, uh... Köszönöm. Helmer úr következik az FDD részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon gyakran felemeltem a, hangom a szél és a napenergia ellen. Most azért ezért nagyon is üdvös számomra az, hogy, teljes mellszélességgel kiállhatok emellett az energiaforma mellett, hiszen kevés a fenntartási költség, nem kell támogatás hozzá, biztonságos, és még sorolhatnám a nap és szélenergiának teljes ellentéte, amelyekre rengeteg erőforrást pazaroltunk, és energiaintenzív üzleteket, üzleti változásokat hoztunk létre. Természetesen a vízenergia a hozzáférhetősége korlátozott a földrajzi lehetőségek miatt, most pedig ezeknek az engedélyezését akarjuk harmonizálni. Én és a pártom minden ilyen kezdeményezést ellenzünk, hiszen a vízerőművek nemzeti eszköznek számolna, számítanak a mi országunkban, és nem akarjuk, hogy ezeket Brüsszel kontrollálja. Köszönöm. Köszönöm, Helmer úr. Christian Karins következik másfél percben. Képzeljük el, hogy eh, két eh, boxoló a ringbe száll az egyiknek, eh, mindkét keze szabad, a másiknak csak egy, a másik kezét a hátárnál lekötik. Ha ezt látnánk, akkor azt mondanánk, hogy ez így szabálytalan és igazságtalan. De mit látunk most az energiapiacon, különösen ami a vízi energiát illeti, a különböző országokban más és más szabályok érvényesülnek az vízi energia előállítás területén. Jó lehet az energia a határokon átnyúlóan kerül forgalomba, Ugyanakkor viszont a verseny torzul a különböző rendszerek és különböző szabályok miatt. A beruházási követelmények is eltérőek tagállamonként, ugyanakkor viszont az áram a határokon átkerül. Tehát ez ugyanaz, mint az egy ököllel harcoló vagy, vagy küzdő, boxoló valóságos energiapiacot és versenyt kell teremtenünk, és ehhez egységes feltételeket biztosítani a termelők számára, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Jean-Paul Denanon. Oui, Monsieur le Président, par cette question orale. Köszönöm szépen. Célom az volt, hogy a bizottság figyelmét fölhívjam a vízenergia fontosságára. Azért, mert ez egy fenntartható energiaforrás, hozzájárul a dekarbonizációhoz, illetve a rendszerünket biztonságosabbá tesszük, valamint energiafüggetlenséget is támogatja. A vízenergia szektor hozzájárul a a megfelelő terület rendezéshez illetve munkahelyeket is teremt. Jó pár szektort, illetve ágazatot érint, például a mezőgazdaságot, az ivóvíz ágazatát, a turisztikai ágazatot, és így tovább, valamint hozzájárul a területi kohézióhoz is. Szeretném a bizottság figyelmét felhívni arra, hogy tisztázni kell a vízenergiai szektor helyzetét Európában, illetve figyelembe kell venni a jelenlegi szabályozási környezetet. A Florence School of Regulation tanulmánya rámutatott a különbözőségekre, illetve a koncesziókkal kapcsolatos eltérésekre a különböző tagállamokban, ez pedig eh, ahhoz is hozzájárul, hogy az ökoszisztémát eh, veszélybe sodorjuk. Nem szabad nem szabad kettős mércével mérni mert ez bizony nagyon bizonytalan helyzethez vezethez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Barandika képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Európa az a térség a világon, amely leginkább kihasználja a vízenergiát, bár vannak régi üzemek is, amelyeket már fel kellene újítani, de minden esetre ez egy lehetőség. Ez azért hasznos ez az energiaforrás, mert tárolható, és a csúcsidőszakokban felhasználható a felhalmozott energiamennyiség. Legyen ez prioritás az Európai Unió számára. Ez érinti a koncesziókhoz való hozzáférést, és azt, hogy ki használhatja vízenergia előállítása értelmében a vízforrásokat. Jogi adminisztratív szabályokat kell meghatározni a jogbiztonság érdekében, hogy megterüljenek a beruházások. Olyan országokban, mint Spanyolország, a megújulókkal kapcsolatos támogatás adminisztratív, bugyraiban vesznek el a befektetők. Éppen ezért, biztos úr, nagyon fontosnak tartom megtudni, hogy mikor tudják megszüntetni ezt a bizonytalanságot a munkavállalók, a konceszióbírt tulajdonosok és az üzemeltetők számára. Gracias. Köszönöm, Grosztett asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A 16%-kal a harmadik legfontosabb energiatermelő forrás a vízenergia. Ez rendkívül fontos, mert a nagyon sok, nagyon sok ezer munkahelyet teremt, amelyet nem lehet relokalizálni, illetve hozzájárul a különböző földrajzi területek előremozdításához. meg kell védeni a kulturális örökséget, illetve előmozdítani a helyi energiaforrásokat. Ahogyan elhangzott, szénmentes energiaforrásra van szó, és ezzel hozzájárulunk a célkitűzéseinkhez. De nem csak megújuló energiaforrásra van szó, van szó hanem tárolható energiaforrásról is. A koncesziók liberalizálása nem történhet brutális és gyorsított formában. Nagyon sok ország, többek között Franciaország óriási erőfeszítéseket tett ezen a területen, és ezeket most sajnos nem visszük figyelembe. Minden áron meg kell akadályozni azt, hogy a beruházásoknak akadályt vessünk ebben az ágazatban. Az Európai Bizottság jelzése a beruházók felé nem igazán pozitív. Nagyon nehéz a versenyhelyzet bizonyos tagállamok esetében, akik erőfeszítéseket tettek ezen a területen, azokat e, igazságtalanul azokra újjal mutogatunk. A bizottságnak figyelemmel kell kísérnie ezt az ágazatot. Nagyon nagy e, aggodalmat fogalmaznak meg a hegyvidéki ágazatok, a hegyvidéki területek. Deputy Sean Kelly. Sean Kelly, másfél percben. Nagyon örülök, hogy most erre a vitára sor kerül, ugyan egy kicsit késői órán, ami a megújuló erőforra, energiaforrásokat illeti. A vízi energia területén már száz éves tapasztalatokkal rendelkezünk, ez az egyik legfeletebb és legtisztább energiaforrás, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a klímaváltozási célkitűzéseket teljesíteni tudjuk. Ez az egyik legfontosabb eleme az energia mixnek. 24 millió tonna kibocsátást lehetne kiváltani a fokozottabb termeléssel. Tehát ez nem csak klíma szempontból fontos, hanem ezáltal csökkenthető a kőolaj és földgáz import is. És szemben a nap vagy a szél energiával, ahol csak bizonyos időszakokban lehet tárolni az energiát, itt a vízenergia egy kiváló alternatíva az energiatárolás tekintetében a vízi energia a leghatékonyabb és a legfejlettebb technológia, ez költség szempontjából is hatékony, tehát a jövőbeni kilátásokat alapvetően az árak befolyásolják a piacot úgy kell kialakítani, hogy megfelelően rugalmasan ki tudjuk aknázni a vízi energia által kínált lehetőségeket. Salini kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Két konkrét dolgot szeretnék említeni, nincs túl sok időnk, hogy, hogy rögtön rá is térnék. Bizonyára tudja biztos úr, hogy különféle koncesziós eljárások érvényesülnek az egyes tagállamokban. Van, ahol pályáztatás van, másút nincs. A koncesziók akár végtelenségig is meghosszabbíthatók minden formális eljárás nélkül, viszont más országokban szabályos pályáztatás folyik, minden egyes meghosszabbításnál újabb és újabb pályázatokat kell kiírni. Tehát azt hiszem, hogy a bizottság ezeket a különbségeket nem veszi kellő mértékben figyelembe. Ha beruházásokról beszélünk, a koncesszió végéig, amennyiben nem térül meg a beruházás, valami fajta maradvány értéket kell számítani, és végül is azt finanszírozzuk, aki korábban nyert a pályázaton és ha nincs ez határidőhöz vagy lejárathoz kötve, akkor nagyon sok esetben előfordulhat, hogy bizonyos országok visszaélnek a szabályokkal, ami az átláthatóságot és a versenyképességet veszélyezteti. Nyilván a beruházásokat végre kell hajtani, de az egyelő versenyfeltételek kereteiben mindenki azt szeretné, hogy a szabályok egységesen érvényesüljenek. Köszönöm szépen. Giovanni Lavia következik, tessék. Biztos úr, ma egy olyan témáról tartunk vitát, amely nagyon lényeges Párizsban. Megállapodtunk egy átfogó globális kötelezettségvállalásról, annak érdekében, hogy a klímaváltozás hatásait jelentősen enyhítsük. Ennek érdekében új alternatív energiaforrások kidolgozására van szükség. És ez az alacsony széndiokszid kibocsátáshoz is vezet majd. Ebbe a kategóriába tartozik az egyik leghatékonyabbként a vízerőművek is. De ez az ágazat Európában fenyegetés alatt van, A fenyegetés lényege, hogy a régi üzemeket nem tudják felújítani, nem kiegyenítettek a versenyfeltételek, erről sokan beszélnek. Az egységes energiapiacon nem lehet, hogy valaki fenntartsa kivételezett helyzetét, és a belső piacon előjogokat élvezzen, és ráadásul más piacokra is beléphessen, miközben a megnyitott nemzeti piacokon a szereplők nem tudnak átköltözni, úgymond más piacokra. Egyenlő versenyfeltételekre van szükség, versenyre és bizalomra. Köszönöm szépen, Levia úr. Most a spontán felszólások következnek. First speaker, Első felszólaló. Michel Danten következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Egy erőmű energiát hoz létre, a gátak segítségével azonban területeket is védünk, és ez nagy mértékben érinti a helyi közösségeket. Óriási körül különbségek vannak az Európai Bizottságon belül, és ez nem fenntartható. Egységes fellépésre, egységes narratívára van szükség, és a versenypolitikát és az energiapolitikát egy útra kell terelni. Itt nagy eltéréseket látunk, új szövegre van szükség, amely olyan keretet ad, amely érthető, alkalmazható mindenki számára, és egy egységes energia Európát hoz létre. Köszönöm. Maria ezt képviselő a szó. Köszönöm. A vízenergia az energiatermelés 15-20%-át teszi ki Görögországban, illetve Európában is általában, és komoly foglalkoztató. Ez a legfontosabb megújuló energiaforrás, tehát nagyon fontos a 2020-as célok elérése szempontjából. A trojka által elrendeltek szerint a fő gátak az egyik legnagyobb, vagy legfontosabb célja a beruházásoknak. Ezekre a beruházásokra szükség van ahhoz, hogy ez az ágazat a jövőben is működőképes legyen, illetve hogy a környezeti károkat felszámoljuk. Ugyanakkor itt csak állami beruházások valósulhatnak meg, a magántőke léphet be erre a, ebbe az ágazatba. Köszönöm szépen. Most a bizottság nevében Andrukaitis biztos úr tessék. Thank you, dear President. Honorable members. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a nagyon gazdag vitát. A víz energia nagyon fontos megújuló energiaforrás, és ez fontos ágazat az Európai Unió energiagazdálkodásában. A nemzeti szabályozási rezsimek sokszínűségét el kell ismerni. Először is nagyon fontos, hogy a tagállami rezsimek figyelembe vegyék az alkalmazandó Európai Uniós jogot. A bizottság továbbra is felügyeli az európai szabályozásokat. Ez megfelel az Energiaunió céljainak, hogy biztosítsuk az integrált energiapiacot többek között, ahol az energia bizton, ellátás biztonságát garantálni tudjuk. A bizottság több tagállamban vizsgálja vízerő, a vízerőmű engedélyeket, és már kötelezettségszegési eljárást is indítottunk, és még inkább így fogunk eljárni, hogyha kiderül, hogy szabályszegés történt a koncesziós, a szolgáltatási irányelv tekintetében, vagy a versenyjogot sértették meg. Többen megemlítették, hogy a bizottság nem együttműködő. Szerintem nagyon jó az együttműködés a főigazgatóság, a növekedés, az energia és a versenyfőigazgatóságok között a tagállamok között sem érvényesül diszkrimináció. A bizottság most nemzeti szabályozási rezsimeket vizsgál, és ha szükséges, meg fog mindent tenni annak érdekében, hogy a vonatkozó uniós szabályokat betartsák a tagállamok. Köszönöm. Dziękuję bardzo, panie mm, komisarzu, za to wystąpienie. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönjük a